folyamatban. Elnök úr, még egyszer köszönöm kedves szavait, és a kollégáknak is köszönöm a kedves szavakat, illetve a bizottságnak még egyszer az együttműködést köszönöm. Még egyszer, minden jót, kedves Kurt! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Most, kedves kollégák, ezt a vitát lezárjuk. Holnap 12 óra 30-kor lesz a szavazás. A következő napirendi pont pedig a bizottsághoz intézett szóbeli kérdés a jogi képzésről. A parlament három bizottsága is illetékes az ügyben, és most Zvjevka úr kap szót, az egyik előadó három perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A jogi szakbizottságban természetes az, hogy nap mint nap találkozunk jogalkotási projektekkel, a nemzetközi polgárjog, kereskedelmi jog, öröklési jog témájában, amelyről az imént beszéltem. És teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy fontos, hogy mindezekből alkalmazandó jog váljon, és éppen ezért a bírák számára nagyon fontos, hogy jelentős tudással rendelkezzenek, nem csak a saját jogukról, hanem más országok jogait illetően is. A júriban foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Júgyi Berlingel, a kollégával is sokat beszéltünk a képzésről, amelyeknek nagyon fontos, hogy a bírói testület tagjaira is kiterjedjenek, hiszen nekik kell alkalmazniuk a különböző jogszabályokat. Egyre többször fordul majd elő az a helyzet, ahol jelentős tudásról kell tanúbizonyságot tenni, hiszen egyre több olyan helyzet merül fel, amely mindannyiunkat érint, a szabályok folyamatosan változnak, és ez pedig a bírák szempontjából jelentős munkát jelent, illetve ami a képzéseket illeti, a bírótestetegeinek képzését, ez a teljes jogszabályrendszerre kiterjed. Tehát nagyon fontos ezekkel a problémákkal szembenézni, éppen ezért nélkülözhetetlen a képzés témája. López Aguilar kollégával aggájainkat szerettük volna megfogalmazni az ambiciózus programmal kapcsolatban, amelynek célja a bírák felének képzése, a bírói testő felének képzése 2020-ig, és a jogi szakértők fele nagyon fontos, hogy a különböző jogi szakképzéseken, melyek azok a fórumok, ahol ez megvalósulhat. A parlament milyen fórumokon tud részt venni ebben a jelentős munkában. A stokholmi program megvalósításának kezdete óta egy jogi kultúráról is beszélünk, az összes intézmény, az összes európai intézmény támogatja, támogatja a stokholmi eh, programot, és tisztában van azzal, hogy eh, a képzésre szükség van ami a 2014 és 2020 közötti időszakot illeti, ennek a képzésnek egyre nagyobb a jelentősége. Annak érdekében, hogy hatékony módon tudjunk együttműködni, fontos, hogy közös nyelven beszéljünk. Ez pedig azt jelenti, hogy speciális programokra van szükség az egyetemeken, is a jogi egyetemeken is Európában señor presidente. Como acaba de explicar mi colega... Nagyon szépen köszönöm. Ahogy eh, zwiefka kolléga már mondta, itt vitát szeretnénk folytatni a témáról, szeretnénk eh, aláhúzni annak a fontosságát, hogy miért fon- mennyire fontos a jogászok eh, képzése, akik európai jogot alkalmaznak, hiszen az európai jognak igazából egy sikertörténete van. Hiszen amióta létrejött az európai jogi térség, az amsterdami, a Maastrichti és a Lisszaboni szerződéssel, arról van szó, hogy jogról és biztonságról van szó. Tehát nagyon nagy mértékben fejlődött ez kölcsönösen elismerjük a jogi döntéseket, létezik egy európai jogi térség, amelyben európai bírák, európai ügyvédek, ügyészek megfelelő légkörben dolgoznak. Nagyon fontos az, hogy megfelelő továbbképzéseket is kapjanak ezek az emberek, hogy állandóan napra kész ismereteik legyenek. Éppen ezért eh, nagyon fontos eh, a képzés és a továbbképzés ezen jogi szakmák képviselői számára. Az európai hálózatokat is mindenképpen fel kell használnunk, az európai képzési intézményeket, minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy együttműködjünk az európai szervekkel, az európai bizottsággal, hogy szándékainkat végrehajthassuk. Mindenek előtt szeretnék rákérdezni, hogy mit szeretne tenni a bizottság, hogy 2020-ig legalábbis a jogi téren tevékenykedők fele megfelelő európai jogi képzést kapjon. Hogyan tudjuk az együttműködésünket a képzési helyekkel erősíteni, azokkal az intézményekkel, ahol jogi képzés folyik. Hogyan szándékozik a bizottság, az Európai Parlament szándékát kihasználni, hogy proaktívak legyünk a jogászok képzésénél és kiképzésénél, főleg a Stockholmi program megvalósításában. Milyen kísérleti projekteket szándékozik a bizottság létrehozni? Természetesen az Európai Bíróság fontos szerepét sem felejthetjük el, hiszen az Európai Bíróság az európai jogi kultúra katalizátoraként működik. A bizottság nevében Vivian Reding következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, milyen nagyra értékelem azt, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság e kérdésben azonos elképzeléseket mutat. És köszönöm a Juri és a Libe szakbizottságokkal való együttműködést is. Rendkívül ambiciózus ez az állásfoglalás, amely előttünk van, és eh, amelyet eh, az Európai Bírói szakképzések kapcsolatban 2011-ben terjesztettek elő. A bizottság bizalmat szeretne építeni valódi európai jogi teret. E bizalom kiépítéséhez nagyon fontos az is, hogy a bírói képzés, az igazságügyi képzés megerősödjön. 700 ezer joggyakorlónak, tehát a joggyakorlók felének javasoltuk azt, hogy egy európai jogra vonatkozó képzésen vegyen részt 2020-ig rendkívül ambiciózus, de mégis véleményünk szerint realisztikus ez a cél. Ehhez minden rendelkezésre álló forrást a helyi, nemzeti és európai szinten mozgósítani kell, fel kell használni. Természetesen minden érintett felet rá kell tudjuk venni arra, hogy elkötelezzék magukat, hogy az európai jogot beiktatják a nemzeti és helyi igazságügyi képzés tevé- témakörei közé, és növelik a képzésen résztvevők számát. A, a tagállamok és a jogi szakma képviselőinek a legoptimálisabb módon kell biztosítani azt, hogy megfelelő formában használják ki a nemzeti igazságügyi rendszereken belül a képzés forrásait, lehetőségeit. A bizottság természetesen az érintettekkel az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal, az Európai Jogi Akadémiával, az Európai Közigazgatási Intézettel együtt kíván működni, ugyanúgy, mint a különböző európai jogi szakmai szervezetekkel is. Két hetes csereprogramot kívánunk új bírák és ügyészek számára 2014-től indítva rendezni. Biztosítani kívánjuk az európai igazságügyi képzés számára a forrásokat is, ahhoz, hogy kiváló minőségű projekteket lehessen támogatnunk a jövő pénzügyi programrainak is megfelelően. A mintaprojektek nyomon követése érdekében pedig a bizottság már megtette a bizottsági határozathoz szükséges lépéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen most az egyes képviselőcsoportok nevében következnek a felszólalók. Salvador Iacolino két percben az Európai Néppárt nevében. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm önnek is, biztos asszony. Nagy figyelemmel hallgattuk a bizottság által elmondottakat, amely az igazságügyi szakterületen dolgozók képzését, továbbképzését érintette. Az a véleményünk, hogy a, az ügyvédek, bírák továbbképzése mindenképpen szükséges. Nem csak annak érdekében, az ügyészekhez hasonlóan, nem csak annak érdekében, hogy a jogrendek tévedési lehetőségeit csökkentsük, bár nyilvánvalóan ilyesmi mindig adódhat, de annak érdekében is, hogy kölcsönös együttműködés alakuljon ki. Erre minden eddiginél nagyobb szükség van. Már csak azért is, mert a jog egyre inkább transnacionális jelleget ölt. Természetesen európai jogi térségnek kell mindezt eh, körbevennie az Erasmus programon belüli cserének, aztán eh, fontos, hogy eh, meglegyen az európai igazság és jogügyi tér is, az európai belső piacot is szolgálja mindez a fenntarthatóságot, és összefügg a liberalizálással is. Mármint a szakmák liberalizálásával. Nagyon fontos, hogy a, a minőség eh, magas színvonalon legyen ezért tervezők az európai szakmai igazolások kártyák bevezetését. A tagállamok közti bizalom a kölcsönös elismerésre is kell, hogy, hogy épüljön a nem csak a képzések, hanem a bírósági határozatok kölcsönös elismerésére is. Biztosítani kell azt, hogy a jogi szakma képviselői hozzáférhessenek lehetőséget kapjanak szakmájuk gyakorlásához, hogyha megfelelően nyelveket beszélnek. A 2014-2020-as pénzügyi terv nem, nem csak mintaprojekteket tartalmaz, amelyekről már beszéltünk korábban, hanem megfelelő forrásokat is biztosít minél több érintett számára. Köszönöm szépen. Most a szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevében Luigi Berlinger következik. Signor Presidente, l'Unione Europea ha prodotto... Köszönöm szépen. Nagyon sok törvény, norma létezik az Európai jogrendben. Nagyon sok időbe telt ez. Létrejött az Európai Jogi Térség a Stockholmi programban, azonban egyenlőtlenségek is vannak. A jogi korpusz és az állampolgárok helyzete között, hiszen az állampolgárok alig élnek ezzel az európai lehetőséggel. A nemzeti bírák, a nemzeti ügyészek, ügyvédek nemzeti jogot tanultak, nemzeti jogi hátterük van. Mi azonban azon a véleményen vagyunk, hogy egy nemzeti bíró például egyben európai bíró is, és ismeri az európai jogot. Mielőtt a képzésről, továbbképzésről beszélünk, egy másik témát is meg kell említenünk, és pedig, hogy hogyan tudjuk ezt a témát közelebb vinni a polgárokhoz. El kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudnánk egy polgárbarátabb európai jogi térséget létrehozni, hiszen ez a jog annyit ér, amennyit a polgároknak használ. Lentről kellene építkeznünk, nem lehet itt úgy oktatni, mint a kisgyerekeknél, hiszen itt felnőttekről van szó, nagyon jól képzett felnőttekről. Valahogy fel kellene keltenünk ezen személyek kíváncsiságát. Hogy érdekeltek legyenek abban, hogy a többi európai kollégájukkal együttműködnek. Egyre, össze, egyre nagyobb az összenövés az egyes tagállami jogrendszerek között Örülök annak, hogy az Európai Bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, támogatja ezeket a pontokat. Reméljük, hogy lesz egy fordulat. A fordulat pedig az, hogy ne föntről lefelé, hanem lentről felfelé építkezzünk ebben a kérdésben. Tehát ne fentről, oktról járjuk rá ezt a dolgot az emberekre. Hollandiában például azt látjuk, hogy nagyon jó az európai jogi képzés. Ott felszólítják a jogászokat, hogy itt igenis tanuljanak európai jogot. A liberális frakció nevében Cecilia Wikström felszólalása következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai intézményeken belül nem igazán értjük a másik helyzetét, és természetesen eh, azt hangsúlyozzuk, hogy legyünk egységesek a sokrétűségben. Azonban Európában eh, nagyon sok rendszer létezik egymás mellett. Hogyan tudjuk ezeket a rendszereket valahogy összehozni? Csak is úgy, hogy a tapasztalatot eh, igénybe vesszük, hogy azonosítsuk a különbségeket, hogy hogyan tudjuk ezeket közbehozni. Azonban mindenképpen tisztelnünk kell a másságot. Meg vagyok győződve, hogy ez a jogi szakmákra is vonatkozik. Vonatkozik ez a bírákra, az ügyészekre és az ügyvédekre is. A tagállamok jogrendszere között sokkal könnyebb a bizalmat létrehozni, amennyiben a jogászok összejönnek, beszélnek, sőt, képzik egymást. De nagyon fontos a személyes jelenlét, a személyes találkozás. Csak is így tudjuk felépíteni a tiszteletet, és csak is így tudjuk a különbözőségeket áthidalni. Nagyon fontos az, hogy az itt eldöntött szabályaink minden tagállamban lehetőségeket kínáljanak a párbeszédre, hogy a párbeszéd segítségével lehessen közelebb vinni a polgárokhoz az európai joganyagot, irányelveket, rendeleteket. Mindenképpen így fogjuk az európai jogi kultúrát jobban megérteni, és nagyon fontos ez a jövő számára, és köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az időt is ilyen pontosan megtartotta egy percben a független képviselők közül andreas mölzeré a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kötelező érvényű jogi norma létezik, amelyek nem csak nemzeti szinten, hanem Európai Unió szinten is élnek, és ezeket a nemzetközi jog is érinti teljesen függetlenül attól, hogy milyen döntések születnek. Egyre gyorsabb a jogi fejlődés is, és nagyon fontos szinten tartani a tudást, éppen ezért az oktatás képzés kérdése meghatározó, hogyha a áldozatok védelmét is komolyan szeretnénk venni, akkor a jogi szakértők jogi képzése nélkülözhetetlen. Nagyon jó lenne, hogyha a történelmi hagyatékokat sikerülne leküzdeni a kisebbségek kapcsán is, és még mindig léteznek igazságtalanságok a csebbenes dekrétumok kapcsán is. Nagyon fontos meglátni majd azt, hogy a 43. cikkelyből az ENSZ 2011-es határozata kapcsán milyen kérdések kérdőjeleznek meg. Európában nagyon sok törvény van, amelyek, amely tagadja bizonyos történelmi tényeket, például az örmény népírtást megemlítését is megkérdőjelezi. Köszönöm szépen! További felszólalók sorában eh, Hermina Mazzoni a néppárt részéről kettő percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Réding biztos, biztos asszonynak. Nagyon komoly munkát végzett ő is. Ebben a rendkívül eh, érzékeny területen egy európai jogi korpuszt kellett kialakítani, és köszönöm azt, hogy javaslatainkban megfelelő lehetőséget látott arra, hogy a stokholmi programot is végrehajtsák, és folytassák, elinduljanak azokon a, az útmutatókon, amelyeket a bizottság közleményében meghatározott. Aláhúznám, hogy a mintaprojekt célja, amelyet Berlinger úr beterjesztett, az lenne, hogy egy közös jogi platformot alakítsunk ki. Egy olyat, amely egy helyen megoldaná egyrészt a tagállamok, másrészt a különböző jogalkalmazó közti bizalmatlanságot is. Azok az innovatív elemek, amelyeket szeretnénk a, pilotprojekt, a mintaprojekttel bevezetni, azok nem csak a továbbképzést tartalmazzák, ahogy Berlinger kollega is mondta, hanem arról van igazából szó, hogy a közjegyzők, ügyészek, professzorok, ügyvédek azonos kultúrát alkalmazzanak, hiszen azonos továbbképzésük, képzésük van. Redding biztos azt nagyon helyesen mondta, hogy ez egy rendkívül fontos elem. Ezt alá is szeretném húzni, de sajnos még nem tükröződik ez a gondolat mindabban, amit Reding asszony a parlamentnek előterjesztett a mintaprojektre vonatkozóan. Úgyhogy szeretném még egyszer felhívni erre a figyelmét. Nagyon fontos az, hogy elinduljon egy kísérlet, amire aztán az összes ügyvéd, nem csak a bírák rácsatlakozhatnak

Következő felszólaló Evelyn Régner. Egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, a bizottság ambiciózus célokat határozott meg. A jogi szakma 50%-át szeretnék 2020-ig a nemzeti határokon túlmenően részesíteni ilyen képzésben. Ezek nem könnyen elérhető célok. Minden esetre pozitív az, hogy létezik eh, már megfelelően kiépített és pénzügy, eh, pénzügyileg támogatott nemzeti szintű képzés. Nem tudom, hogy a nyelvi korlátok problémáját hogyan akarja majd megoldani, amely továbbra is megvan, hiszen nem túl sok eh, bíró, jogi alkalmazott, illetve jogi szakmát képviselő rendelkezik olyan nyelvtudással, amelyet egyéb országokban is alkalmazhatna. Ahogy az állásfoglalás tervezetből látjuk, az Európai Parlament a szerződés által meghatározott kötelezettségeit teljesítve megfelelő ötletekkel próbálja a nemzeti meg, takarékossági csomagokat mégis megfelelő tartalommal kitölteni, az Erasmus programot például a bírák, ügyvédek számára is megnyitni, ezek csak példák. Hadd mondjam el, hogy nagyon fontos ezen kívül az is, hogy a bírák, valamint a különböző jogi szakmák képviselői is bekapcsolódjanak a programba. Ők tudják a legjobban, hogy hol vannak hiányosságok, és hogyan lehet ezeket megfeloldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Catch the Eye folyamat kez... során Papa Nikolaou úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy megosztam a saját személyes tapasztalatomat önökkel. Görögországban egyéneket támogattam, és arra kértek, eh, hogy eh, kérdezzem meg a bizottságot arról, hogy mit tud eh, tenni a polgárok érdekében. A bíra holnapokkal elhalasztotta az ügyenet, mielőtt tolmácsolást kaphattam az Európai Bíróság előtt, egy olyan esetben, amely világos volt. Sajnálatos módon a tapasztalat nem volt meg a Nemzeti Bíróságnál, azért, hogy ezt az ügyet kezelni tudja. Olyan helyzetről van szó, amely nap mint nap felmerül az összes tagországban, és ez a polgárok helyzetét tovább bonyolítja, administratív terheket ró a nemzeti bíróságokra, megnehezíti a helyzeteket, és az Európai Bíróságra is jelentős terheket ró. Mert egy kulcsfontosságú ügyről van szó. Egy speciális kérdést szeretnék megfogalmazni. Biztos asszony, a kísérleti projekteket a az oktatás kapcsán ugyanazon időben tervezik-e megvalósítani, mint az értékelési mechanizmusokat. Más szavakkal foglalmazva látni fogjuk-e majd azt, hogy ennek a folyamatnak közvetlen eredménye lesz a polgárok életén nézve. Köszönöm. Páska úré a szó. Szóval, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Az Európai Unió jogalkotói környezete folyamatosan változik. Egyre nagyobb nyomást jelent ez bírák, ügyészek, ügyvédek számára, hiszen munkájukban azonnal minden jogszabályi változást alkalmazni kell. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azok, akik fele, az Európai Unióban a jog érvényesüléséért felelnek, azok lehetőséget kapjanak az életen át tartó szak továbbképzésre, képzésre logisztikai eh, pénzügyi és egyéb okoknál fogva, úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezeket a továbbképzéseket a meglévő egyetemi és szakintézményi hálózatokon keresztül lehetne felhasználni. Olyanokon keresztül, amelyeknek megvan az akkreditációja, illetve már eleve képesek arra, hogy a nemzeti komparatív és európai jog további kurzusait biztosítsák. Szerintem csak így lehet a bizottságnak 2020-ig ezt a képzést biztosítani. Köszönöm szépen, és most kérem a biztos asszonyt, hogy a bizottság nevében fejtse ki álláspontját. Monsieur le Président, je ne vais úr, nem szeretnék eh, túl hosszan szólni ezen késő órán. Éppen ezért engedje meg, hogy a következőket elmondjam. Köszönetet szeretnék mondani, köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, egy nagyon fontos anyagról van szó, nélkülözhetetlen témáról. Hiszen, hogyha egy egységes igazságszolgáltatási térséget szeretnénk kialakítani a bizalom kialakításával, akkor nagyon fontos, hogy a bizalom tudása alapuljon. Éppen ezért nélkülözhetetlen létrehozni és megteremteni annak feltételeit, hogy a szakértők és a nemzeti szinten illetékesek megszerezhessék ezt a tudást, és ebből a tudásból valóság váljon. És ez a program elérje a lehető legnagyobb számú jogi szakértőt és bírát. Ehhez még hozzá szeretnék fűzni egy további elemet is. A bizalom azt is jelenti, hogy találkozásokra is szükség van. Nagyon fontos, hogy a jogi szakértők egy adott tagországból találkozhassanak bírákkal, ügyészekkel, ügyvédekkel egy másik tagországból is, hiszen lehetnek olyan kérdések, amelyek szakmai téren más területeket is érintenek, és ők fontos, hogy lássák azt, mely kollégákhoz fordulhatnak. Éppen ezért fontosnak eh, tartjuk ezeket az oktatási program, programokat a tartalomról, de ezek a programok a többiek megismerését is jelentik ugyanabban a szakmában. Köszönöm. Hát berekeztem, szavazásra csütörtökön 12 órakor kerül sor. Most pedig az egyperces beszédek következnek. Először Frigyelevska asszony az Európai Néppártból. Elnézést, hogy rosszul ejtem a nevét. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr.